Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Egy perc múlva. At uh, the beginning, let me express. Rögtön az elején szeretnék pár szót szólni a japán földrengéssel kapcsolatban. Kérem, hogy foglaljanak helyet, Chciałem złożyć oświadczenie w związku z trzęsieniem ziemi i tsunami w Japonii. Köszönöm a figyelmüket, kedves kollégák! A Japánban történt tragikus eseményekkel kapcsolatban az egész Európai Parlament nevében szeretném együttérzésemet kinyilvánítani az áldozatok, illetve az áldozatok családjai számára, illetve az egész japán nemzet irányába. Óriási emberi tragédia ez, a második világháború óta a legnagyobb tragédia ez Japánban, emberek ezreinek az életét követelte és óriási anyagi károkat okozott. El kell ismerni a japán hatóságok óriási emberfeletti erőfeszítéseit, amelyet a kár enyhítés, kár elhárítás terén végeznek, és megpróbálják helyre állítani a normális helyzetet. Nos, ebben a helyzetben szeretném biztosítani Japánt arról, hogy mi, európai polgárok mellettük állunk. Kérem, hölgyeim és uraim, most álljanak fel, és egy perces néma vigyázálással emlékezünk meg ennek a borzasztó tragédiának az áldozatairól. Dziękuję Państwu. Thank you very much. Köszönöm. Otwieram posiedzenie konferencji przewodniczących. Most pedig megnyitom a elnökök értekezletének ülését, amely most nyitott minden képviselő számára. Szeretném üdvözölni Van Rompuy urat, az Európai Tanács elnököt, illetve eh, Barroso urat, az Európai Bizottság elnökét és Sefcsovics urat, az Európai Bizottság alelnökét. Elsőként Van Rompuy elnök úrnak szeretném megadni a szót, aki a líbiai eseményeknek és a keleti partnerség témájának szentelt tanácsülés eredményeiről fog beszámolni. Az Európai Tanács hivatalos napirendjéről olvastam fel ezt a napirendi pontot. Parancsoljon elnök úr, öné a szó. Mr. President, uh... Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is hadd csatlakozzak a uh, Buzek úrhoz, és én is fejezem ki, hadd fejezem ki az együttérzésemet uh, Japánnal, emberek ezrei vesztették életüket, cunami, földrengés, atom, vészhelyzet, nukleáris vészhelyzet, ezek külön-külön is borzasztó emberi katasztrófák lennek, de így együtt aztán végképp. Az Európai Unió ezen nehéz időkben Japán mellett áll, és felajánlottuk segítségünket Japánnak. Segítünk, ahogy csak tudunk. Bározó úr, jó magam, Ehm, a miniszterelnök úrnak eh, is ezt személyesen kifejeztük, elmondtuk, felajánlottuk a segítségünket. A dolgok jelenlegi állása szerint 20 tagállam eh, tett felajánlást az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus keretében, amely mechanizmus eh, víztisztító egységeket, tábori kórházakat, illetve egységeket ajánlott fel. Az atomerőműben tapasztalható helyzet további romlásának megelőzésében is megpróbálunk segíteni, illetve általában a rászorultak helyzetén javítani. Tájékoztathatom Önöket arról, hogy az Európai Tanácsban 24-én és 25-én a csúcs találkozón is napirendre tűzzük a Japánban történt katasztrófát, illetve annak következményeit. Az egyik fontos aspektus az atombiztonság kérdése. Tegnap az Európai Bizottság kezdeményezésére a szabályozó külésén a stressz tesztek eh, szervezését eh, tervezzük, az, az, azt vizsgáljuk majd, hogy a természeti katasztrófák milyen hatással lehetnek az atomerőművekre. Az energia eh, piacra, ugyanis ez komoly kihatással lehet. Ha megengedik, akkor áttérnék a múlt pénteki ülésekre térnék át. Az első egy rendkívüli ülése volt az Európai Tanácsnak, amely a déli szomszédságban tapasztalt események miatt került megrendezésre. Eh, demokratikus folyamatok zajlanak, az Európai Unió déli határain, ugyanakkor a líbiai események roppant aggasztóak. Rendkívüli ülést hívtam össze éppen ezért, hogy egy közös választ adjunk erre. Először is óriási fontosságú felkelések zajlanak, forradalmak zajlanak a földközi tenger térségében. Vannak előrelépések, ugyanakkor elszomorító visszalépések is. Egy Pillanat múlva mondok, szólok majd bővebben Líbiáról. A közelmúlt eseményei Bahreinben is aggasztóak, ugyanakkor Egyiptomban visszafordíthatatlan változások zajlottak le. A tunéziai hatóságoknak felajánlottuk a segítségünket, hogy július 24-i választások megszervezésében segítsük őket. Próbáljuk ösztönözni őket a valódi demokratikus átalakulásra. A Marokkóban is elindultak ezek a változások, ezek üdvözlendőek. Persze az ilyen változásokhoz idő kell, és egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen mi lesz a kimenetele ezeknek a folyamatoknak, valószínűleg országról országra másra és más. más soha nem is várhattuk, hogy egyszerre egy emberként menetelnek majd a szabadság felé, ezért kell reálisan felmérnünk a helyzetet, eh, figyelemmel követni a fejleményeket és hosszú távú perspektívát eh, alkalmazni. A déli szomszédságunkban történő események különösen fontosak az Európai Unió számára, ezt is kinyilvánította az Európai Tanács, ezért az EU minden demokratikus átalakulást és a népet szolgáló gazdasági átalakulást segíteni kíván, ezért új partnerségre van szükség, hogy demokrácia és jólét műhessen el ezekben az országokban is a következő hetekben megrendezendő európai, következő héten megrendezendő európai tanácsülésen is napirendre tűzzük ezt. Múlt pénteken Líbiára koncentráltunk elsősorban, a líbiai hatóságoknak egyértelműen jeleztük, hogy a az ártatlan állampolgárok elleni erő bevetése elfogadhatatlanak véget kell vetni, a jelenlegi vezetésnek távoznia kell. Az Európai Tanács üdvözölte az átmeneti eh, nemzeti tanács létrejöttét, amelynek székhelye Bengáziban van. Ennek az ideglenes tanácsnak, eh, ebben az ideglenes tanácsban úgy véljük, hogy megfelelő tárgyaló partnerre leültünk, és megpróbáljuk ezt a folyamatot ez irányba ösztönözni, előmozdítani annak érdekében, hogy elszigeteljük a jelenlegi eh, rezsimet, a szankciókat fogadtunk el. Először február 28-án két nappal az ENSZ BT határozat elfogadását követően. De ezen ENSZ szankciókon túl menően fegyverembargó, illetve exportkorlátozások, vízumkorlátozások, illetve külföldi eh, eh, források, vagyonok befagyasztása és ezek közé tartozott. Ezt a, kiterjesztettük a legfontosabb pénzügyi intézményekre, például a Libiai Központi Bankra, illetve a Libiai Befektetési Hatóságra múlt pénteken. Ezen kívül beszéltünk a humanitárius válságról is, amely Líbiában kezd kialakulni. Több mint negyedmillió ember hagyta már el az országot, életét féltve. Az Európai Tanács kinyilvánította annak fontosságát, hogy az emberek biztonságát garantálják, a lakosság védelme érdekében a tagállamok hajlandóak arra, hogy minden szükséges opciót megvizsgáljanak, ha három feltételt teljesítenek. Ha valóban igény mutatkozik erre, egyértelműen jogi alap, illetve a régió is támogatja az EU-t ebben. A nemzetközi közösség, az Afrikai Unió, az Arab Liga, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Oroszország nem tudtak még megállapodásra jutni az ügyben, hogy Kadafit hogyan lehet legjobban eltámolítani a hatalomból. Tovább tárgyalunk annak érdekében, hogy nemzetközi megállapodással és támogatással vessünk véget a líbiai rezsim eh, borzasztó tetteinek. A líbiai humanitárius eh, válság esetében azonban van egy eh, másik oldal is az érmének, ugyanis az uniós tagállamok közül néhány igen komoly migrációs hullámmal kell, hogy szembenézzen. Szolidaritásra van szükség, ezért arra ösztönzünk minden tagállamot, hogy további technikai és emberi forrásokat biztosítsanak a Frontex határőrizeti ügynökségnek, amely már most is, eh, ma már már neki a Hermes fedőnevű akciónak, amelynek célja az, hogy a Schengen övezetet védjük, közös európai határainkat eh, védjük. Végezetül egy általános megjegyzéssel fejezném be a libiai, egyiptomi és tunéziai felkeléseknek semmi köze a fundamentalizmushoz. Fiatalok világszerte ismerik ezt az érzést, mit várnak, munkahelyet, jólétet, azt a jogot, hogy elmondják a véleményüket, és a szélsőségesség helyett a civilizációk összecsapása helyett egész egyszerűen a szabadságharcról van szó. Ez nagyon fontos, hogy a közvélemény is értse itt az Európai Unióban. Tisztelt képviselők! Ahogy önök is nyilván tudják, az Európai Tanács ülését rögtön követte az euróövezet állam és kormányfőjének ülése. Egy európaktumról állapodtunk meg, és egy elvi megállapodást is kötöttünk arról, hogy mi lesz a gazdasági csomag eh, fő tartalom, ezt majd a jövő heti Európai Tanács erősíti meg, és ezzel majd remélhetőleg új lapot nyithatunk az európai gazdaság számára. Kezdeném az Európaktummal. Ez megerősíti a monetáris uniót, és elsősorban olyan területekre koncentrál, amely nemzeti kompetenciák alá esnek. Más szóval eh, kiegészítő erőfeszítéseket tartalmaz ez a már eddig elfogadott elvi döntéseken túlmenően, a hatos jogszabályalkotási csomagon keretén belül. Olyan területekre koncentrál, amely a versenyképességet javíthatja, illetve a stabilitást növelheti. Az euróövezet 17 országa megállapodott abban, hogy nagyobb szintű konvergenciára és versenyképességre van szükség. Egy globális gazdaságban fokozatosan kikezdte az Európai Unió versenyképességét az elmúlt évek politikája, a belső és külső versenyképességünk elengedhetetlen ahhoz, hogy gyorsabban és fenntarthatóan nőjön közép és hosszú távon az Európai Unió, ehm, növeljük a foglalkoztatási szintet, illetve a szociális modellünket megvédjük, megőrizzük. Ugyanakkor reális javaslatot kell kidolgoznunk, kellett kidolgoznunk, szorosan együttműködtem az Európai Bizottság elnökével, ki itt jobban van, a paktum célja az, hogy versenyképes gazdaságot, foglalkoztatást, fenntartható államháztartást és pénzügyi rendszereket teremtsünk. Minden egyes célra vonatkozóan a paktum azonosít olyan jelzőszámokat, és olyan lehetséges szakpolitikai intézkedéseket, amelyeket foganatosítani kell. Ezen kívül vállalás történt arra, hogy adópolitikai kérdésben nagyobb lesz a konvergencia, azaz a bevált átveszik majd a káros gyakorlatokat megszüntetik, illetve az adókikerülés, adóelkerülés, illetve a csalás ellen fellépnek. Lehet, hogy eh, eh, Hallottak már önök eh, ilyesmit korábban is, azonban most változott valami méghozzá az, hogy az állam és kormányfők a paktum keretén belül komoly vállalásokat, kötelezettségvállalást tettek nemzeti szinten. Tehát a piaci nyomás mellett, illetve a meglévő intézmény nyomás mellett most már a peer pressure, tehát az egymásra gyakorolt nyomás is segíthet majd a paktum. Politikailag is kötelező erejű a következő március végi ülésen, a következő 12 hónapra vonatkozó vállalásokat is majd bejelentik majd az eurózóna országai. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a meglévő gazdasági irányítási rendszerben beillesztük ezt, ezzel kell, hogy következetesen együtt működjünk. Az Európa 2020-as stratégia, az európai szemeszter, az integrált iránymutatások, a stabilitási és növekedési paktum, illetve a makrogazdasági felügyeleti hálózat, amire gondolok. A nemzeti reform és stabilitási programok ebbe épülnek majd be, illetve rendszeres felügyeleti keret is kiterjed majd erre, az Európai Bizottság felügyeli majd a vállalások végrehajtását. Az Európai Parlament teljes eh, szerepet játszik, majd a kompetenciájának megfelelően a szociális partnereket is bevonjuk az Európai Unió szintjén a három oldalú szociális csúcs keretén belül. A közös célokat definiáltuk, a résztvevő tagállamok ezen célokat saját szakpolitikai mixükkel próbálják végrehajtani, hiszen tagállamról tagállamra változik a kihívások és a problémák köre a nem, az eurozónán kívüli tagállamok önkéntes alapon részt vehetnek ebben. Jövő hétig kell bejelentenék, hogy kívánnak-e részt venni ebben a paktumban. Remélem, hogy igen, hiszen ezzel lehet egy valódi eh, Európaktum, egy Euró plusz paktum. A paktumon kívül a gazdasági csomag részleteiről is megalapodtunk. Három jellemzője van az állandó stabilitási mechanizmusnak, illetve az ideglenes eszköznek. Először is a volumen tekintetében fontos, hogy a teljes összeg rendelkezésre álljon. 440 milliárd euróról beszélünk, az eszközre és 500 milliárd euró a, a, a mechanizmus esetében. Másodszorban a eszközök rugalmassága következtében az elsődleges piacon beavatkozhatunk megfelelő kondicionalitással persze, és harmadsorban az eszköz árazása figyelembe kell, hogy vegye a fenntarthatóság követelményét, így a kamatlábakat az IMF árazási politika, illetve iránymutatások figyelmevételével kell megtenni. Csökkenteni kell a kamatlábakat, akár 100 bázisponttal is. Remélem, hogy Írországra vonatkozóan, és ezt minél hamarabb megtehetjük. Az állam és kormányfők üdvözölték azokat az ambíciózus intézkedéseket, amelyeket aznap reggel jelentett be a portugál kormány. Ezek fontosak voltak önmagukban is, hiszen megerősítették az eurózónába vetett bizalmat. Ezt követően az Európai Tanács ülését követően a tanács megállapodott a hat jogalkotási javaslatról, amely az együtt adja gazdaságirányítási csomagot, a persze az önök parlamentjének jóváhagyása is szükséges. Megállapodás született arról, hogy a növekedési és stabilitási paktum értelmében a tanácsnak követnie kell a bizottság ajánlásait, hogyha nem így történik, akkor meg kell indokolnia írásban az álláspontját más szóval, vagy megfelel, elfogad, vagy megmagyaráz. Végezetül az parlament számára fontos kérdésben a pénzügyi tranzakciós adó lehetőségét tovább vizsgáljuk, nem csak uniós és nemzetközi szinten, hanem az euróövezet szintjén is. Tisztelt képviselő, urak és hölgyek, Tisztelt elnök urak, úgy vélem, hogy komoly előrelépés történt, hogy az államadóság ellen fellépjünk. Remélhetőleg a jövő heti Európai Tanácsülésén véglegesíthetjük ezt a munkát a hat parlamenti előadóval. E témában holnap fogok egyeztetni. Úgy vélem, hogy az Európai Parlament hozzájárulása lét kulcsfontosságú, most pedig várom az önök véleményét a témában. Köszönöm szépen. Elnök úr, most pedig megadom a szót e, Barózó elnök úrnak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, képviselő, hölgyek és urak! Valamennyünket e, megrendítettek a Japánban történt események. Óriási most az erőfeszítés, hogy e, helyreállítsák a normális állapotokat. A japán hatóságokkal tegnap ö, felvettük a kapcsolatot, segítséget kértek, mi ezt konkretizálni fogjuk, különösen az atomerőművek kapcsán, ha igénylik. A japán nép számít Európa szolidaritására ebben a nehéz pillanatban. Ugyanakkor megelőző intézkedéseket is kívánunk hozni a saját polgáraink biztonsága érdekében. Megvizsgáltuk a felkészültség szintjét az Európai Unióban egy hasonló esemény bekövetkezte esetén. Tisztelt képviselők, ahogy múlt héten is ebben a tisztelt házban kiderült, most, hogy egymás után ennyi találkozó volt, csúcs találkozó, euró találkozó, most érdemes arról beszélni, hogy főleg Líbiáról beszéltünk, erről Rompuy elnök úr már részben beszámolt, ezért nem fogom megismételni azt, amit elmondott. Inkább a sok esemény között a bizottság szerepéről beszélnék, arról, hogy hogyan próbálunk hozzájárulni a déli szomszédsági stratégia megerősítéséhez a bizottság részéről. Ezt egy közleményben is megjelentetjük, hogy hogyan kívánjuk az átállási folyamatot támogatni. A demokrácia partnerségéről és a közös jólétről szól ez a program. Pozitív feltétlenül rendszerhez van kötve, vagyis azok az országok, ahol elkezdik a demokratikus és gazdasági reformokat, azok egyre több támogatásra számíthatnak majd az Európai Uniótól. Ezt a tagállamok miniszterelnökei, államelnökei támogatják, és egy újfajta partnerség kialakításán dolgoznunk. Ugyanakkor a bevándorlás, a menekült hullám kezelése és feladata. A bizottság ebben az ügyben is nyilatkozattal fog élni közleménnyel, arról, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a júniusi tanácsülésen hangzik majd ez el, a, ezt a küzdelmet. Múlt héten emlékeztettem önöket arra, hogy a bizottság már régóta kéri a tagállamokat arra, hogy emeljék magasabb szintre a gazdaságpolitikák koordinációját, és erősítsék meg különösen az euró tagállamok. Ez most tény, elfogadták a tagállamok ezt a javaslatot. Hangsúlyoztam múlt héten azt is, hogy egy ilyen megállapodás, amelynek a az alapvonalai már korábban is látszottak, ugyanakkor ö, új típusú gondokat vett majd föl, és ezekkel is foglalkozni kell. Múlt héten is elmondtam önöknek, hogy itt elvek alapján kell működnünk, melyek ezek a fő elvek. El szeretném mondani, hogy ezeket az elveket, amelyekről önöknek is beszéltem, a Rompöly úr által említett dokumentumban a tagállamok vezetői elfogadták. Az euróról szóló paktum, a gazdasági koordináció, gazdasági irányítás közösségét mondja ki, miközben szigorúan betartja a szerződéses feltételeket és az Európai Parlament szerepét is. Ezt kezdettől fogva így akartuk, és most ö, úgy tűnik, hogy ennek azért lesz továbbra is egy kormányközi vonulata is, de megerősödött a közös vonulat az önök követelésére. Köszönöm tehát önöknek, hogy önök világosan elmondták, hogy mit akarnak, és egyértelműen támogatták a közösségi módszert amelyek korábban főleg tagállami kompetenciák voltak, most valóban közösségi kompetenciákká válhatnak az eurozónán belül minimum. Ugyanakkor a, ez mindez szolgálja a stratégiánkat, a növekedési és munkahelyteremtési stratégiánkat, és azt az inkluvizitás elvét is, amelyről a stratégiánk szól, tehát nem szabad senkit sem kirekeszteni. Európa fő célja az, hogy fenntartható, nem kirekesztő növekedést teremtsen meg, és ehhez a megfelelő eszközöket létrehozza. Reformokat hajtson végre, és most ez a paktum ö, nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy ez meg is történik amint önök is elolvasták majd az Európaktumot, akkor önök is látni fogják, hogy az EU belül gazdasági kormányzást kívánja megerősíteni, miközben minden ország saját értékeire és az európai értékekre, az létező intézményekre, az Európai 2020-as stratégiára támaszkodik, az iránymutatásokra és az új gazdasági felügyeleti rendszeri struktúrára. Idézek, ezek az új elkötelezettségek most meg fognak jelenni a nemzeti reformokban, a nemzeti stabilitási programokban is. Tehát közös referencia keretet képeztünk, amelyben a bizottságnak a jövőben fontos vezető szerepe lesz, hogy ezeket a tagállami vállalásokat be is hajtassa, és a tanács ülésein és az Eurogroup ülésein is foganatosítsa. Tehát tudatában vagyunk a kompetenciáinknak, a szociális partnereket bevonjuk a legmagasabb európai szinten, a három oldalú szociális csúcs találkozón. Itt a vége az idézetnek. Amint látják, tehát a szociális partnerek bevonását explicite említi a szöveg, e, és reméljük, hogy ezáltal önök számára is elfogadható lesz a kiegyensúlyozott megközelítés. A bizottság továbbra is fontos szerepet fog játszani mindezek végrehajtásában, behajtásában, de a paktum nyitva marad a nem euró tagországok számára, és remélem, hogy a nem euró tagok is hamarosan csatlakoznak majd hozzá. Akár már a következő tanácsi csúcs találkozón az Európaktum nem ö, duplázza meg a dolgokat, nem akar a már meglévő struktúrák mellett egy újabb fölösleges struktúrát létrehozni. Ugyanakkor nem ö, egy zárt klub, hanem minden európai ország számára nyitott, és ha jól hajtjuk végre, akkor komoly hozzáadott értéket fog képviselni mind a konkrét politikában, mind pedig a hosszú távú aspirációink, céljaink tekintetében. Az eurozóna tagállamainak vezetői abban is megállapodtak, hogy kvázi automatikus döntéshozási rendszert fognak bevezetni a bizottság javaslatai alapján, ez is egy idézet volt, a növekedési stabilitási paktum keretén belül. A stabilitási és növekedési paktumon belül a tanács alapszabályként követni fogja a bizottság javaslatait, gondolatait, vagy megindokolja, hogy miért nem követi azokat. Tehát ezt a kvázi automatikus folyamatot bevezettük, amelyet sokak önök közül is követeltek. Megegyeztünk abban is, idézek, hogy a tra pénzügyi tranzakció, tranzakció adó lehetőségét megvizsgáljuk az euró országok, az Európai Unió és globális szinten is, idézet bezárva. Ez tehát üzenet valamennyi társadalmunknak, és azt is magában foglalja, hogy úgy tudunk a jelenlegi helyzethez legjobban alkalmazkodni, hogyha közösen és arányosan, tisztességesen elosztva a terheket közelítjük meg a problémát. Ezeket az eredményeket annak köszönhetjük, hogy jó volt a koordináció a tanács elnöke, a bizottság elnöke között, illetve az önök folytatott múlt heti vita inputját is felhasználtam komolyan a tanácsülés során, tehát az önök kezdeményezését jelentősen beépítettük, érdemben beépítettük a szövegbe. Múlt héten hangsúlyoztam azt is, hogy az Europaktum csak egy része a teljes válaszadási koncepciónak, más területeken is előre kell lépni, ahogy ezt már az éves növekedési jelentésben, felmérésben is megállapítottuk, például hatékonyabbá kell tenni a meglévő európai pénzügyi stabilitási alapot, illetve annak ki kell terjeszteni a hatáskörét, és állandó mechanizmus kell 2013-tól létrehozni. Örülök annak, hogy a súcs találkozó ennyi megfogható eredményt hozott. Az éves felmérés koncepcióját is elfogadták a tagállamok, és 440 <clears throat> milliárd euró a jelenlegi összeg, amiről beszélünk, de ez bővíthető lesz, attól függően, hogy a stabilitási mechanizmus mit kíván. 500 milliárd eurót fordítottunk, ahogy Rompolyos elmondta, a másik pillérre. Tehát ez óriási jelentős előrelépés és hajlandók vagyunk még tovább is lépni, de úgy érzem, hogy a jelenleg elért eredmény, a konszenzusos eredmény is már megfogható. Örömmel állapítom meg, hogy nem volt nehéz a görög helyzetről sem tárgyalni. A bizottság támogatni fogja a helyreállítási folyamatot, a rugalmassági eszközön belül. Persze elvárjuk, hogy maga is fontos lépéseket tegyenek továbbra is. Így tudjuk garantálni a fenntarthatóságát az ország adóság visszafizetésének. Meggyőződésem, hogy erre a rugalmasságra szükség volt, és szükség lesz a jövőben is, és más országok, például Írország is ilyen kezelést érdemel. Két záró megérzésem lenne. A következő csúcs találkozón, amely március 24-25-én lesz, Európa valóban jelentős változásokról fog majd beszámolni, világosak a prioritásaink, elkötelezettek vagyunk a versenyképesség növekedés, a pénzügyi konsolidáció mellett és a munkahelyteremtés mellett, tehát növekedés, növekedés, mégpedig fenntartható és inkluzív növekedés, amit akarunk, és ezt meg is csináljuk illeszkedünk a nemzetközi hasonló programokba, konvergencia programokat indítunk, a bizottság tudatában van a felelősségének, feladatának, és végre is fogja hajtani az erőfeszítések koordinációját. A gazdasági kormányzásról tegnap elfogadott dokumentum a tanácsban mérföldkő és alapkiindulás a gazdasági kormányzás közösség tétele érdekében, és már is megfogalmaztunk potenciális szankciókat is. Múlt héten egyébként abban is konszenzus volt, hogy erősíteni kell a gazdasági kormányzást. A stabilitási ö, ö, alappal 2013-ig, amely megteremtődik, és egy permanens stabilitási mechanizmus is feláll majd 2013-ig, és végre lesz keszköz az e kezünkben arra, hogyha az eurozóna országában ö, hasonló problémák történnek, mint most, akkor azt kezeljük. Sok tanulsága van ennek a folyamatnak. Európa ö, képes szembenézni a történelmi kihívásokkal, Európa ö, képes lépni, előrelépni, és képes jó kompromisszumokat kötni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, úr. Most a politikai frakciók képviseletében adom meg a szót először a néppárt elnökének, Dól úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Japán, Líbia, Egyiptom, ezek jelentős kihívásokat eh, jelentenek számunkra, amelyek érintik az identitást, a szolidaritást, az emberi jogokat, az innovációs képességeket egy eh, folyamatosan változó globális környezetben. Ezekkel a kihívásokkal kell szembenéznünk. Figyelmünk, mint ahogy ön is említette, már hat napja csak Japánra összpontosul. Gyászoló lakosság, és ezeket a kínokat fel sem tudjuk mérni. Az atomerőművek biztonsága szintén nagyon fontos a cunámi katasztrófa utáni balesetek kapcsán. Azokra a japán barátainkra gondolunk ebben a pillanatban, akiket ez a katasztrófa súlyosan érintett. Fontos, hogy tudják, számíthatnak ránk és a szolidaritásunkra. Az Európai Unió és a tagországok azonnal nagyvonalúan és hatékonyan nyújtottak segítséget. Minden eshetőségre fel kell készülnünk. A nukleáris biztonság kérdése természetesen eh, az említett események után is eh, továbbra is nyitott kérdés marad egész Európában és az egész világon. Ebben a parlamentben és a nemzeti parlamentekben is vitát kell folytatni az atomenergiáról. Egy alapvető vitát, amely érzelmektől mentes, és tisztában kell lennünk azzal, hogy nem szabad elveszítenünk a valóság talaját, hiszen az ázsiai eset is felhívta a figyelmet arra, hogy bekövetkezhetnek ezek a katasztrófák. Nem szabad alulbecsülnünk ezt a valóságot. Ha azt mondanánk a polgároknak, hogy az atomenergia nem jelent kockázatokat, akkor ezzel hazudnánk a, polgároknak, de azzal is hazudnánk nekik, hogyha azzal áltatnánk őket, hogy egyik napról a másikra át lehet állni az atomenergiáról más energiahordozókra. Nagyon fontos levonni a következtetéseket, a tanulságokat a fukushimai katasztrófa kapcsán, és nagyon fontos eh, ezzel egy időben arra a segítségnyújtásra is összpontosítanunk, eh, amelyel japán barátainknak eh, tartozunk. Hölgyeim és uraim! Észak-Afrikában a szomszédaink helyzete szintén nagyon fontos, hogy figyelmet kapjon. Ugyanúgy, ahogy a nukleáris kérdésről, ezekről az országokról is alapvető vitát kell folytatnunk itt ebben a parlamentben és a nemzeti parlamentben is. Az észak-afrikai eh, emberek kérdése szorosan összekapcsolódik eh, a mi nemzeteink kérdéséhez is, Tunéziában és Egyiptomban az emberi jogok megvédése régóta kívánság. Nagyon fontos, hogy ezek az emberek érezhessék azt, hogy az Európai Unió kíséri őket ezen az úton a demokrácia felé. És nem szabad arrogánsan hozzáállni ehhez a kérdéshez, hanem kölcsönös segítségnyújtásra van szükség. Ami Líbiát illeti, az Európai Tanács végkövetkeztetéseit támogatja a frakcióm, követeljük Kadafi visszalépését, az erőszak megállítását, illetve nagyon fontos, hogy végre tartós megoldások szülessenek ebben az országban. Európának gyorsan kell reagálnia, képesnek kell lennie a gyors reagálásra, és válaszait úgy kell megvalósítani, hogy ezzel a líbiai nép felé és az egész világ felé hihető maradhasson. Nagyon fontos, hogy jelen legyünk, és a helyszínre küldjünk szakértőket. Az Európai Uniónak egy hangon kell felszólalni, egységes magatartást kell tanúsítani, és csak így lehet ez az üzenet hatásos, és az események további menetelére hatással. A Japánban bekövetkezett katasztrófa után, illetve a líbiai válság után nehéz az eurózóna válságáról beszélni. Közös valutánk gazdasági szempontból meghatározó nem csak az Európai Unió, hanem a világ számára. A tanács végkövetkeztetései az euróval kapcsolatban világosak. Európa levonta ebből a válságból a szükséges tanulságokat, és fontos visszatérni a növekedés útjára, illetve a munkahely teremtéshez. A paktummal az európai tagországok elismerték azt, hogy mennyire fontos a költségvetési fegyelem betartása, illetve a szociális konvergencia megvalósítása. Azok az országok, amelyek nem talál, tartoznak az eurózónához, nagyon fontos, hogy az eurózóna innovációját és növekedését támogassák, de csak akkor lesz erre képes az eurózóna, hogyha a gazdaságokat sikerül szanálni. A tagországok fizető képességét meg kell növelni a válság időszakában, és ezzel egyidejűleg alapvető költségvetési konszolidációra is szükség van. A kedvezményezett országok azonban nem lehet, hogy függővé váljanak eh, ettől az európai segítségnyújtástól. A, gazdasági kormányzás, illetve az Európaktum nem választhatók szét egymástól. Nagyon fontos látni azt, hogy a mi frakciónk azt szeretné, hogyha a közösségi módszer juthatna érvényre. A közösségi módszer alakította Európában ki azt a szociális paktumot, amely a japánok számára, illetve a földközi tengertérség országai számára is fontos üzenetet kell, hogy közvetítsen. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most a szocialisták képviseletében Hannes Szobodának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tanácsi elnök úr, bizottsági elnök úr. Az én frakcióm nevében is biztosítani szeretném aktív szolidaritásunkról a japán-német. Ahogy Öttinger biztos elmondta, apokaliptikus helyzetről van szó. Öttinger komi, biztos sokkal hatékonyabban lépett fel, mint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség például. Rompoly, Rompoly egyetértek abban, hogy a biztonság kérdése kell, hogy első helyen szerepeljen, és nagyon fontos, hogy ez fontos a prioritás kapjon. A stresszteszteket éppen ezért üdvözlöm, de fontos, hogy ezek kötelező érvényűek legyenek. Nem lehet hogy megengedni azt, hogy azok, akik ezt nem szeretnék, ne kelljen ezeket megvalósítaniuk nagyon fontos a törvény előfeltételeit megteremteni ezeknek a stresszteszteknek. szeretnék térni mindarra, amit Búzek elnök megemlített, gondolnunk kell arra, hogy az Euratom szerződést egy átfogó szerződési alakítsuk át egy energiaügyi szerződési Európában. Az energiahatóság és a megújuló energiaforrások fontosabb szerephez kell, hogy jussanak, mint korábban Öttinger biztos is tett ezzel kapcsolatban egy kijelentést, amit csak támogatni tudok. Ami Líbiát és Észak-Afrikát illeti a bizottságnak, hálás vagyok, hogy rendkívül gyorsan adott ki egy nyilatkozatot a főképviselővel együtt az aktív segítségnyújtásról. Természetesen nem csak a megfogalmazásokról kell, hogy szóljon ez a történet, hanem a megvalósításról. És nagyon remélem, hogy mindannyian közösen a tagországokkal együtt ezen fogunk dolgozni, és a földközi tengeri uniót egy újabb tartalommal látjuk el. Különösen a bizottság részéről van szükség további erőfeszítésekre. Szeretnék Líbia kapcsán néhány konkrét gondolatot megfogalmazni. Nem szabad, hogy megbukjon ebben a forradalomban Lídia, hogyha a Kadafi megtöri ezt a lázadást, akkor ezt nem csak Líbiát veszi, vita, veti vissza, hanem a szomszédos országokat is. Éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megfelelő eszközt találjunk arra, hogy ezt a forradalmat sikerhez segítsük, és el kell izolálni Kadafit, illetve szankciókkal kell sújtani. Nincsen egy köztes megoldás, Kadafi minden legitimációját elveszítette nagyon röviden az euró csúcsról is szeretnék szólni. Az Európai Tanácsnak ez egy jelentős vívmánya volt. A bizottságot idegesítette, a szociális partnereket, szakszervezeteket, a partnereket, és el kell mondjam, hogy ez egy óriási teljesítmény ebből jobb, valami jobb dolog kerekedett ki mégiscsak a végén, a csúcs végén, mint ahogy ez kinézett az elején. Nem szeretnék az intézményi kérdésekről beszélni, a beszólásokat már hallottam itt a háttérben, néhány kolléga erre ki fog még térni. Görögország eh, még akkor is a kevesebb kamatot kell, hogy fizesse, még mindig túl sokat fizet azért, hogy ebből a csődből kilábaljon. Az Európai Unió nem valósította meg azt, amit Juncker is javasolt, hogy az euróbondokról aktív vitát folytasson, konkrét javaslatot dolgozzon ki, és a pénzügyi stabilitást ezzel támogassa a második a, az Európaktum. Barosz úr a növekedésről beszél, a paktumban a növekedés szó nem szerepel, ez pedig nagyon sajnálatos, hiszen csak a fenntartható fejlődés teremtheti meg annak az előfeltételeit, hogy közösen lábaljunk ki a válságból, ami a fizetéseket illeti. Önnek teljes mértékben igaza van a fizetéseket megfelelő módon kell alakítani a termékenység növekedéséhez. A statisztikák nem tükrözik a valós helyzetet bizonyos országok országokban, de a szakszervezeteket meg kell hívni, és Buzek úr többször utalt már beszédében az Európai Parlamentben arra, hogy mennyire fontos a fair szociális partnerség megvalósítása hogyha már az elejétől kezdve egyeztettek volna a szakszervezetekkel, akkor a szakszervezeteket sikerülhetett volna megnyerni az önök oldaláról, és nagyon sok szkepticizmus sikerülhetett volna ezzel kiküszöbölni. A pénzügyi tranzakciós adót is megemlítették. Ön mint a két elnök úr nagyon büszke volt erre. Ha megnézem a mondatot azonban, akkor ez nagyon gyenge, eh, nagyon kis gyengécske, nem megfelelő válaszról van szó arra a döntésre, amit ez a ház nagy többséggel elfogadott az elmúlt évben. Elfogadhatatlan az, hogy a bizottságnak tagja, Szemeta biztos az Európai Parlament döntése után viccelődik erről a határozatról. El kell, hogy fogadja ezt a döntést Szemeta is. Természetesen a megvalósításnál elmondhatja saját véleményét. Ha az elejétől fogva negatív hozzáállást tanúsítós, akkor ez az ő feladata, hogy hatással legyen a parlamentre, de hogyha a parlament a nagy többsége meghozott egy döntést a pártokon túl, akkor nem eh, teheti meg azt, hogy nevetségessé tegye ezt a parlamentet, illetve viccelődjön rajta. A feladat az, hogy megvalósítsa a döntést. És az Eurótanács találkozó, eh, e- az Eurótanács következményeiben ez megemlítése kerül, de ez nem elég. Egy olyan bizottságra és tanácsra van szükség, amelyek erőteljesen dolgoznak azon, hogy a pénzügyi tranzakciós adóból valóság lehessen. Az igazságosak érdekében Európában nagyon sok ember még akkor is, hogy extrém pártokhoz tartoznak, felháborodtak a rendszereink nem fair volta miatt és a bankokat nem vonják megfelelő felelősségre azért, hogy hozzájáruljanak a válság megoldásához. Éppen ezért a pénzügyi tranzakciós adó lenne az egyik módszer ahhoz, hogy azokat, akik a felelősség terheli, valóban felelősségre vonjuk. Köszönöm. Köszönjük. Elnök úr, most pedig az ALDE frakció nevében Ferhofstadt úr. Economic governance package, we have the possibility to do that. Gazdasági gazdaságirányítási csomagról majd a 24-25-i csúcs előkészítésénél szólnék bővebben. Annyit azonban elmondanék, hogy van még probléma azzal, amiről döntöttek. Célok, monitoring, kötelezettségvállalások, ez a bizottság dolga. Trisé úr még mindig kritizálja ezt a csomagot, és szerintem a parlamentnek Trisé úr mögött kell felsorakoznia ez ügyben. Frakcióm nevében visszatérve a csúcs másik két kérdésére, egyrészt én is csatlakoznék elnök úr azokhoz, akik kinyilvánították együttérzésüket a Japánnal kapcsolatban, és mindenképpen szeretnék megemlíteni a Fukushimai atomerőmű 50 hősét, azt az 50 hőst, akik e pillanatban is az életüket kockáztatják annak érdekében, hogy egy atom katasztrófától óvják meg honfitársaikat. Fontos, hogy az Európai Unióban is átgondoljuk az energiabiztonságra vonatkozó politikánkat. Azt hiszem, hogy ez egy valódi ébresztő, a Fukushima-i katasztrófa valódi ébresztő, amely felhívja a figyelmet remélhetőleg az alternatív energiaforrásokra. Ez a jövő, ez világos kell, hogy legyen mindenki számára. Japánban történteket nem tudjuk megváltoztatni segíteni tudunk, és segítenünk kell, de sajnálatos módon ezen már nem tudunk változtatni. Líbiában azonban eh, igenis tudunk változtatni a dolgok alakulásán, mert Líbiában is vannak hősök, több ezrek eh, áldozták az életüket a szabadságért és a demokráciáért. És tegnap óta azt is tudjuk, hogy hogy néznek ki ezek a hősök. Tegnap a sajtóban láttuk Davik diák Ali, 22 eh, éves Hezham, egy fiatal vállalkozó, 26 éves fiatal vállalkozó, ezek a hősök, a szabadság harcosok Líbiában. Az a baj, hogy nem csak mi ismerjük őket, tudjuk, hogy hogy néznek ki, hanem Kadafi és titkos szolgálata is pontosan tudja, hogy kik ők, és keresik is őket, családtagjaikat, állatként kínozzák, mészárolják le ezeket az embereket, hogyha Bengázit visszaveszik, akkor ott valódi vérontás várható. És mit teszünk mi annak érdekében, hogy ezt megelőzzük, kedves kollégák? Egy új Ruanda, egy új Darfur lehet ez. Segítünk? Are we helping them for the moment? Segítünk mi? Valóban teszünk valamit annak érdekében, hogy támogassuk őket egy eh, repülési tilalommal? Eh, eh, vagy támogatjuk az ellenzéket, megpróbáljuk a demokratikus forradalmat életben tartani? Nem. A mi és a főképviselő tényfeltáró küldötteket küldenek Tripoliba. Ennyit teszünk összesen ez a hozzáállás, az Európai Unió hozzáállása elfogadhatatlan, gusztustalan. The reality is that the international community for the moment, Mr. President... Elnök úr, le, azt is megengedjük Szaudarábiának, hogy lerohanja Bahreint és megállítsa a demokratikus folyamatokat, miközben a líbiaiakat nem támogatjuk, hogy megvédjük a de demokratikus folyamatot, megint csak hány inger keltő ez? Három-négy nap óta, e, amit folyik az, az Európai Unióban, ettől hánynom kell. Mit fogunk jövő héten tenni, amikor Kadhafi talán újra hatalomban lesz, e, és visszatérünk majd a régi, visszatérnek a dolgok a régi kerékvágásba, megint becsukjuk a szemünket, mint azt többször tettük már a múltban, 56-ban Magyarországon, Prágában, 67-ben, amikor semmit sem tettünk. Dear colleagues, dear colleagues, I think, and yeah, and in Spain... Igen, és Spanyolországban 36-ban. És jó néhány más példát sorolhatnék még. És ezeket nem szabad felejtenünk, főként most nem, amikor ezek a népek a saját szabadságukért harcolnak. Kadafi fia tegnap a médiának azt nyilatkozta, hogy Bengázihoz közelednek eh, a, az erők, eh, és két napon belül véget vet a felkelésnek. Én ennek eh, nem hiszek, de a kérdés felmerül, hogy mi mit teszünk. Ez egy fekete lap lesz az európai történelmkönyvében, vagy valóban fellépünk végre. Ezt elkötelezett európaiként mondom, de most mégsem bízom a Európában, Franciaországban, Nagy-Britanniában, esetleg Amerikában bízom, de nem az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Most Zahragyil úrnak adom meg a szót a konzervatívok és reformerek frakciója képviseletében. Köszönöm szépen, Önök úr. Ami a múlt héten történt, az részben meglepő, de és részben nyugtalanító. Ugyanis az Európai Unió ö, tagállamait most arra kényszerítették egyes tagállamait, hogy feladják a szuverenitásuk egy újabb szeletét, és nem tudom, hogy mivel fizették ezt meg. Írországot most ugye megpróbálják rávenni arra, hogy járuljon hozzá a magas kamatlábakhoz. Mi föderalisták vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy minden válság egyben lehetőség is, és jó lenne, hogyha ez a centralizációs folyamat megállna. A szerződésekben világosan megfogalmazódik, hogy az adópolitika, a pénzpolitika tagállami jog és most már ugye megszabták a közös minimál áfa kulcsot, és lassan a társasági adót is egységesíteni fogják, és azon dolgoznak, hogy az adóverseny szerződéses jogosultságot szerezzen. Tudjuk, hogy az adóverseny az Európai Unió számára nem jó. És ha valaki pénzügyi adóföderációt szeretne, akkor azt mondja ki nyíltan. És akkor ö, csináljunk amerikai Egyesült Államokat. Csak hogy ezt mi nem fogjuk elfogadni, és nem csak a mi frakciónk nem, hanem az európai népek sem. Egy újabb nagy kihívás az Európai Unió számára az, hogy hogyan állunk a szomszédsági politikával azzal egyetértek, amit Rompőr mond, hogy Egyiptom nem egyenlő Líbiával. Minden egyes országnak a történelmi fejlődése eleve más, szociális, demográfiai sajátosságaik is különbözőek, és ezért individuális megközelítést igényelnek, mint ahogy az Európai Unión belül sem lehet konfekció megoldásokat ráerőltetni a tagállamainkra. Felhofstadt úr neoliberális elképzelései nem vezettek sikerre, de abban egyetértek vele, hogy, hogy ha Kathafi most újra hatalomra kerül, akkor beláthatatlan, ami következik. És miért nem tudunk ilyen területeken együtt működni? Ugye az amerikaiak képesek voltak Irakban fellépni, már pedig nekünk Líbia és Törökország közvetlen szomszédaink, és nekünk is kéne valamit vállalni. Nyilván nem azt mondom, hogy közös legyen a teljes külpolitikánk, de ilyenkor közösen kellene fellépni, és nem lehet rá kényszeríteni egyes tagállamokra, hogy ők vállalják el csak a dolog sarát. Végül pedig Japánról. Óriási humanitárius katasztrófa zajlik ott most és ez ismét bebizonyította számunkra, hogyha a természet lecsap, én magam is évtizedeken át éltem egy olyan helyen, ahol kivaloltam téve a természet ereinek, erőinek, meg kell tanulnunk szerénynek lenni. A japán helyzetből azonban nem lehet közvetlen következtetéseket levonni Európára vonatkozóan. Európában 150 atomerőmű működik, de a mi ö, kontinensünk szeizmikusan stabil. Tehát kár lenne populista módon most kihasználni ezt a balesetet az atomenergia elleni populista fellépésre. Európa és Európa atomerőművei a legtisztább, a legbiztonságosabb ener- erőművek, és az atomenergia a legtisztább energia típus, tehát kellene kijönteni a gyereket a fürdővízzel. El. Köszönöm szépen, Rebecca Hans. Azok a témák, amikről beszélünk, Japán, az arab világ, a földközi tenger déli partja és a globális gazdasági válság három egy dologban közösek, mindannyiunknak megmutatják azt, hogy azok a politikák, amelyek a nemzeti politikákon belül valósulnak meg, és a nemzeti érdekek megvalósítására korlátozódnak, nem jelentenek megfelelő megoldást. Azt gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben egy közösségnek a részei vagyunk, olyan közösségben vagyunk, amely jobban tudja azt, hogy a világban nemzeteken átnyúló megoldásokra van szükség, és most közösen kell szembenéznünk azzal, ami történt, azzal a szörnyűséggel. Japán kapcsán senki nem láthatja előre a természeti és atomális katasztrófák eh, ilyen kapcsolódását, de nagyon fontos tudni azt, hogy Japánban hosszú évek óta az atombomba támadások eh, túlélői járják az országot, és prédikálnak arról, hogy Japán, ahol nagy a veszély a földrengésekre, egy olyan ország, amelynek nem kéne használnia az atomenergiát. Az atom E, technikán feletti uralom a válság helyzetekben zsákutcába érkezett, a végéhez érkezett, és az Európai Unióban is szembe kell néznünk azzal, hogy mi hasonló válsághelyzetekben más természeti e, katasztrófák kapcsán, más szenáriók esetében biztosak lehetnénk-e abban, hogy máshogy tudnánk menedzselni az atomerőművek ellenőrizhetetlenségét, mint a japánok. Nekem a válaszom erre az, hogy nem. Nem a stressztesztek jelentik a megoldást, hanem, mint ahogy már Csernobil után is elmondtam, ez nagyon fontos, hogy ezeket a katasztrófákat meg kell tudni megfelelően értelmezni, és azokra a technológiákra kell hangsúlyt fektetnünk, amelyek most eh, rendelkezésre állnak, és nem rejtenek ilyen kockázatokat. Nem valósulhat meg egyik napról a másikra a kilépés az atomenergiából, de fontos ezt a folyamatot továbbvinni. Szeretnék Libiával kapcsolatban is néhány szót szólni. Azt a dühöt, amit Giefer Hofstadt szavaiból kiérezhetünk, nagyon jól értettem. Ma eh, láttam azt, hogy az USA 16 eh, céget eh, tett egy olyan listára, tett közzé, amelyek nem tartják tiszteletben a Kadafi elleni embargót. Baroszol, Van Rompuy úr, szeretném megkérdezni önöket. Az Európai Unió Kadafi ellen meg tudja valósítani, meg fogja valósítani az embergőt, biztosak lehetünk-e abban, hogy európai cégek nem folytatnak ügyleteket eh, Kadafival. Eston asszony nem adott választ ezekre a kérdésekre Strasbourgban, és én azt is szeretném tudni, hogy az Európai Unió miért nem állt ki jobban amellett, hogy ellenőrizzük a, az átrepülési eh, tilalmi eh, zónát a líbiai lázadóknak nyújtott segítség érdekében. Ma a helyzet, eh, és ezt a sajtóból is olvasható, következő a, nem, a német külügyminiszter eh, Kínával és Oroszországgal tárgyal arról, hogy megakadályozzanak egy ilyen átrepülési tilalmi zónát. Ez a jelenlegi helyzet, ez szégyenletes, és attól tartok, hogy azok a hibák, amelyeket elkövettünk, Mubarakkal szemben, annak idején, amikor nem álltunk ki az elképzeléseink mellett, nem álltunk ki Benali ellen, ezek a hibáink megsokszoroznak, és miért vonakszunk ennyire a megfelelő oldal mellett kiállni, az arab világ nem fogja elfelejteni a az Európai Uniónak ezeket a súlyos hibáit, és nem is fogja őket soha megbocsájtani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az Egyesült Baloldal nevében Biszki képviselő. Elnök úr, kedves kollégok, kollégák, frakcióm csatlakozik az együttérző szavakhoz Japánnal kapcsolatban, a japán áldozatok érdekében a lehető leggyorsabban minden lehetséges támogatást meg kell adnunk ennek az országnak. Sajnos hozzá kell tennem, hogy itt nem egyszerűen természeti katasztrófáról van szó, hanem megint csak emberek okozta katasztrófáról. És nyilvánvalóvá válik, hogy milyen szörnyű gépezeteket építünk mi magunk is, itt Európában magunknak is, és hogy egyre inkább ebbe az irányba sodródunk. Nem csak az atomerőművekről beszélek, hanem az Európában ö, stacionált nukleáris fegyverek özönéről. A líbiai népi forradalom megint csak egy emberek okozta katasztrófa. És hogyha az ellenforradalmat, Kaddafi katonai felépéseit nem állítják meg, akkor még mielőtt kivirágoznának ezek a virágai, a demokráciának el fognak herved, hervadni a többi országban is. Az Európai Unió tagállamai sok éven át együttműködtek az úgynevezett reálpolitika nevében diktátorokkal, és ezáltal hiteltelenítették magukat. Vissza kell nyernünk a bizalmat. Az elfogadott szankciókat százszázalékosan végre kell hajtani, különösen a fegyver és lőszer exportok tilalmát. Nem jó, hogyha csak egyes tagállamok lépnek föl, hanem az Európai Unió egységesen kell, hogy megnyilvánuljon, és a Katafi rendszerrel minden koordinációt és együttműködést be kell tiltani, és lehetetlenné kell tenni. Fontos, hogy ebben az Arab Ligával és az Afrikai Unióval szorosan együttműködjünk, a parlament már korábban is követelte a szomszédsági és földközi-tengeri politika újra fogalmazását, most ez újra és még aktuálisabb lett, különösen akkor, hogyha az Európai Unió saját érdekében is kereskedelmi kapcsolatokat akar továbbra is fenntartani ezekkel az országokkal. De nem szabad, hogy a pénz elvakítson minket. Ami pedig a bevándorlási politikát illeti, az Európai Uniónak teljesen új megközelítésre lesz szüksége. Garantálni kell az alapvető humanitárius ellátást minden menekültnek. Köszönjük a Szabadság és Demokrácia frakció nevében Nigel Farage. Van Rompuy úr, ma délután remélem nem hallja meg azokat a szavakat, amelyek a katonai felépésre szólítanak. Ferostat úr gyakorlatilag egy háborús beszélt mondott. Az Európai Unió esetében nincsen egyetértés ez ügyben, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ha a katonai felépés mellett döntünk, akkor ezt elkezdeni egyszerű, de befejezni igen nehéz. Líbia könnyen vietnemszerűvé válhat. Kérem, álljon ellen ezeknek. Kadhafival kapcsolatban joggal mondja, hogy libiai események elítélendőek, de ezt tudtuk már a felkelés előtt. Tavaly is szent háborút, dzsihádot eh, hirdetett a svájciak ellen. Minket zsarolt, azt mondta, adjanak 5 milliárd eurót, vagy mi eh, bevándorlókat küldünk majd eh, Európára. Arról nem is beszélve, hogy a brit történelem egyik legszörnyűbb eh, gaztetét elkövetőt keblére örelte. Sőt, decemberben találkoztak is vele. Nagyon szép fotót is találtam önről és Kadafi úrról kéz a kézben, vagy kezet fogva. Ennél boldogabb, mosolygósabb képet önről még nem is találtam, vagy esetleg megittak egy pohárkával? I wonder why. Miért? Miért hagyta, hogy Kadafi úrral lefotózzák? amióta Európa elnökévé kinevezték, és Ashton bárónő eh, lett a főképviselő, azóta eh, politikai törpéként jelennek meg a világ színpadon, egyszerűen nem ismerik fel, nem ismerik meg, és eh, Obama úr szoba se állt önnel, és végre egy államfő kezet fogott önnel. Nos, diktátorokkal parádézni nem jó ötlet, nem csak ön, hanem általában a brit munkáspárt is elkövette ezt a hibát, de felteszem ezen a ponton önnek a kérdést, a borzasztó események apropóján. Elfogadja ön, hogy hibás döntés volt, hogy hagyta, hogy decemberben Kadafival lefotóztatta magát, és hogyha igen, akkor kérem, kérjen ezért elnézést. Köszönöm szépen. Diane Dotz Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, elnök úr, én is együttérzésemet szeretném kinyilvánítani a cunámi és a földrengés katasztrófa kapcsán a japán néppel nagyon nehéznek tartjuk megérteni azt, hogy milyen óriási károkat szenvedett ez az ország, és ezt nem is láthatjuk még. A károk, hogyha nem lettek volna még elegek, amit az, amiket a cunámi és a földrengés okozott, most még a potenciális nukleáris katasztrófa következményeit is viselniük kell. Szavak nem tudják kifejezni ezeket a károkat, és feltétlen fellépése van szükség, ami a nukleáris projekteket illeti az Egyesült Királyságban, a televízióban. Azt gondolom, vasárnap volt ez az adás. Az illetékes miniszter azt mondta, hogy a biztonságot azoknak a következményeknek, illetve a tanulságoknak a tükrében fogják megvizsgálni, amelyek levonhatók a japán atomerőmű problémája kapcsán. Azt gondolom, hogy világos és fenntartható energiaellátást kell biztosítanunk a jövő számára. Szeretnék kitérni Líbiára és Kadafi brutális tirannus diktátor a saját embereit zúzza, zúzza porrá. Én Észak-Írországból érkezem, egy olyan térségből, ahol 30 éven keresztül volt terrorizmus, 3500 ember veszítette életét ebben a terrorizmusban, és Észak-Írországban, hogyha az emberek hallgatnák ezt a vitát, vagy hallgatnák a vitát Kadafiról, és a demonstrációkat arról, eh, hogy milyen diktatórikus ez a rendszer, akkor az emberek eh, meglepődnének, hiszen ez az ember eh, fegyverezte fel az írát, és segítette hozzá őket ahhoz, hogy életeket tegyen tönkre és felrobbantson embereket. Most pedig most mindenkinek elmondjuk azt, hogy mi Ő milyen szörnyű, aki csak hallani akar, akarja ezt, de ezt régóta tudjuk. Ezt a kérdést Strasbourgban is felvetettem a főképviselő asszonyjal az elmúlt héten Strasbourgban, az emberi jogok kapcsán, és megkérdeztem őt erről az ügyről, nem kaptam rá választ. Azt, azt válaszolt, hogy írásban fog válaszolni, de ezt nem tette meg azóta sem. Amikor visszatértem az irodámba, Strasbourgból, az egyik eh, kép, eh, képviselő körzetemből kaptam levelet. 1987-ben állt ez a választó eh, az apusa mellett, akit felrobbantottak az autójával egyet, együtt, és férje is súlyosan megsérült eh, a támadás kapcsán, és azóta is ennek a következményeit viseli. Régóta ismeretesek ezek az ügyet, és régóta eh, lépnünk kellett volna sokkal korábban, és szégyellem magam akkor, amikor azt mondom, hogy korábbi miniszterelnökünk eh, megölelte Kadafit, ez az ember mindig is brutális, gonosz diktátor volt. Fel szeretném hívni a figyelmüket a Kadafi uh, rezsim egy speciális aspektusára. Van egy ügy a bíróságok előtt és a, az Egyesült Királyság kormányával is. Fontos, hogy kompenzációban részesüljenek azok, akik életüket veszítették. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek támogatnia kéne ezt az ügyet, és minden Kadafi utáni rezsimnek is, amennyiben lesz ilyen. Nagyon fontos, hogy a befagyasztott vagyont a kártérítésre használják fel. Köszönöm szépen. Spontán felszólalások következnek. Mário Dávid először egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt héten Brüsszelben a portugál kormány bejelentette, hogy intézkedéseket hoz a államháztatási hiány visszaszorítására. Tudják-e önök, hogy ez konkrétan mit tartalmaz? Tudják-e azt, hogy a szocialista kormány be akarja fogyasztani a, a gazdagabbak nyugdíjait 2013-ig? A portugál tormány be akarja fogyasztani ö, ö, 700 ezer ember ö, nyugdíját akarja befogyasztani, és ö, több mint egy millió ö, nyugdíjast ö, érint a dolog. 200 46 euróra csökkenne ezeknek a havi nyugdíja. Ennek a diaknak a tükrében, még ha az inflációval is kiegészítik is azt, akkor hogy látják azt? Ez nem büntetés? Európai polgárokat így kell büntetni? Tudják önök azt, és tudja a világ, hogy ez történik Portugáliában? Ugyanakkor Szokrates miniszterelnök arról beszél, hogy szociális intézkedéseket hoz és inkluzív intézkedéseket. Például az áfát 23-ról 6%-ra akarja csökkenteni. Önök szerint ez helyes. Simon Busuttil következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Pont ugyanezt akartam elmondani, amit Ferhofstadt úr elmondott, de mivel annyira kiválóan adta elő beszédét, én csak támogatásomról akarom biztosítani minden szavát, amit elmondott. Köszönöm kollégák. Stephen Hughes következik. Köszönöm elnök úr kérdésem lenne Van Rompoy elnök úrhoz. A közberuházásokkal kapcsolatban, hogy mit reméli, hogy hogyan lehet a közkiadásokat ezzel az Európaktummal helyre tenni? Remélem, hogy nem azt mondja majd, hogy tovább megszorító csomagokra lenne szükség, mert a legutóbbi intézkedések és a 90-es évek intézkedései, a Maastricht kritériumok betartatásai mind-mind kiderültek, hogy nem vezettek eredményre, és most egy újabb konszolidációs dózis, reméljük, hogy, hogy nem vezet ahhoz, hogy a közkiadások még jobban 1%-ra visszaesnek, mert már most is elmaradunk az USA mögött ebben, és hogyan lehet majd akkor a 2020-as stratégiát megvalósítani újabb, megvalósítani újabb beruházások nélkül? Brian Cole. Köszönöm elnök úr a tanácsoros elnökét, illetve a bizottság elnökét kérdezem az Európaktummal kapcsolatban. Három dolog merül fel a az Európaktum vagy versenyképességi paktum kapcsán. Hogyan lehet harmonizálni a kereseteket, amikor annyira eltér a helyzet tagállamról tagállamra, és hogyha konszolid, vagy harmonizálnak, az nyilván lefel, csökkentés jelent, nem a, emelést. A belső piaci akadályok lebontása elősegítheti az országok közötti, eh, tagállamok közötti üzleti élet kiteljesedését, ezt hogyan kívánják befejezni. Végül a közös konszolidált adóalap fontosságáról mindenki tisztában van. Ez lenne az első lépés az adóharmonizáció felé, hogyha versenyképességet akarunk, akkor nem csak a fizetéseket, hanem az üzleti környezetet is ki kell igazítani. Mi lenne a jogalapja annak, hogy az első javaslat, az a konszolidált társasági adóalapot harmonizálja. Köszönjük. Landsbergis kollega következik egy percben. Thank you, President. Elnök úr, köszönöm. A libiai drámával és az európai politikával kapcsolatban mondanék pár szót. Tripoli, Berlin, Moszkva eh, háromszög fektette le az új világrendet. Egyértelmű mű pragmatizmus, kemény szívűségen, illetve a korrupcióra épül. Kadhafi féle katasztrófa of democracy. To lessen this catastrophe a little... Tompítani kell ezt a katasztrófiát, így azonnal még ma este ki kell nyilvánítani, hogy a tanács és az ENSZ hibát követett el, az ENSZ biztonsági tanács nem, tagjai nem szabad, hogy aludjanak, amikor embereket e, mészárolnak. Köszönjük, Anna Gomes. Elnök úr, elnök urak! Szolidaritása japánokkal azt jelenti, hogy levonjuk a következtetéseket helyettük is, és az atom erőművekre vonatkozó szabályok szigorítását végrehajtjuk. Kémiai, vegyi, atom katasztrófákra vonatkozó szabályok szigorítását követeljük már december óta, hiszen a válságterv igen gyenge, és néhány tagállamban nem dolgoztak erre nemzeti tervet. Ezen kívül elnök úr, Ferhostet úrral egyetértek Líbia ügyében, ennek a parlamentnek a szavát nem lehet figyelmet kívül hagyni, e, hiszen azonnal repülési tilalmat kell bevezetni, és az fegyverembargót végre kell hajtani, hiszen az NSBT már döntött ez ügyben, de ezt be is kell tartani, ennek érvényt kell szerezni, hogyha lehetővé tesszük, hogy Kaddafi újra hatalomra kerüljön, is written in the new enp is not worth the paper where it is written in akkor a szomszédságpolitikánk annyit sem ér, mint az a papír, amire ezt papírra vetettük. Az Európaktummal kapcsolatban pedig miért nem teszünk valamit az adóparadicsomok ellen? Figueiredo. Köszönöm, Hilda Figueiredo. Kollég Mario Borghezio. Mario Borghezio kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek ezekkel az erőfeszítésekkel, a Marshall tervel és a földközi tenger déli partján fekvő országok számára, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy meg akadályozzuk az óriási bevándorlói hullámokat. Nagyon fontos a kis és középvállalkozókat is támogatni, nekik kell eljutatni ezt a segítségnyújtást az adóparadicsomokat euró milliárdokkal gazdagították ezeket a diktátorokat, és az európai adófizetők pénzéből szedték ki ezt a pénzt. Az európai politikákat kell megváltoztatni, szavaihihető politikát kell kialakítani a segítségnyújtás érdekében ezen országok felé, és komolyan kell hozzáállni ehhez a feladathoz. A harmadik pillére gondolok, a kis és középvállalkozások által biztosított munkahelyekre, technológiai lehetőségekkel rendelkezünk a munkahelyen való képzéshez. Ezt kell megvalósítani az említett országokban. Nem demagógiára van szükség, hanem hasznos támogatásra. Lampedúzában az Európai Unió jelenlét egyáltalán nem valósult meg, egyetlen tisztviselő sincs ott a helyszínen. Köszönöm. A tanács, illetve a bizottság elnökéhez szeretnék szólni. Mint ahogy tudják, és Szóda úr előttem hangsúlyozta, az Európai Parlament az elmúlt héten nagyon erőteljes egyetemi politikai üzenetet küldött a pénzügyi tranzakciós adó bevezetése mellett, nemzetközi és Európai Uniós szinten is. Én vagyok a jelentéstevője ennek a témának, és nagyon örülök annak, hogy a tanács meghallott ezt az üzenetet, mégpedig ilyen gyorsan, és a tanácsi végkövetkeztetésekben erre utalás is történt. A bizottság elnökéhez szeretnék egy kérdést intézni, Barroso úrhoz. Nagyon erőteljes politikai üzenetet küldtünk az Európai Parlament eh, részéről, illetve a tanács is ugyanezt tette. Mit tervez a bizottság tenni a kerekében, hogy ezt kövesse szintén? Az adóztatásért, illetve pénzügyi hogy biztos már kifejezte negatív érzéseit ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Az EU sajnos nem egységes megint Líbiával kapcsolatban, és ezt mindenki meg fogja érezni. Kadafi tegnap az RTL-en keresztül a német kormánynak megköszönte, hogy nem járult hozzá az angol-francia kezdeményezéshez a biztonsági tanácsban. Léri Esten és Van Rompuy úr ö, pedig ezek után nyilván képtelenek egységesen fellépni, pedig az embereket meg kéne védeni, és ha ez lehetetlen és kétséges, akkor ebből mi következik az, hogy kéne egy olyan jogi keret, amely a biztonsági tanács döntéseit kötelező módon végrehajtatja Európában is. Barózó úrhoz szeretnék kérdést intézni. Ő lesz azokkal, akik Egyiptomon keresztül menekülnek? az egyiptomiakkal együtt kéne működni az ő, ő elhelyezésükre, mert várhatóan nagy ö, bevándorló hullámok jönnek majd, már Máltán és Olaszországban ezt érzik ezt, és milyen előkészítő intézkedéseket hoz a bizottság ennek érdekében. Macmillan Scott úr kap most szót. Elnök úr, Líbiáról szólnék, amely valóban egy ember okozta katasztrófa, a szomszédságunkban. Ahogy Gáler úr elmondta, menekültek most Egyiptomba tartanak. És miért? Mert a politikai üzenetek az Európai Unióból azt mutatták meg, hogy impotensek vagyunk. A múlt heti ö, csúcs találkozó, az ott elfogadott dokumentum a demokrácia partnerségéről beszél. Ö, Kairóban egyszer már egy hónappal ezelőtt elmondtam, nem arra van szükség, hogy ilyen üres szavakat hangoztassunk, ez a saját demokráciánk paródiája. Döntő, határozott intézkedésekre van szükség az ellenzék elismerésére, óriási humanitárius és stratégiai segítségnyújtásra. Giefer teljesen igaza van, Franciaország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok képesek úgy látszik csak arra, hogy a 2005-ös biztonsági tanácsi döntést végrehajtsák, már pedig felelősségünk a libiai fordalom, a libiai polgárok megvédele, megvédése. Nikolaj Sankis következik. Nikolaus Csontis. Ήθελα να ρωτήσω Köszönöm szépen a szót. Meg szeretném kérdezni, hogy a japán válság eredményeképpen felfogjuk e most már azt, hogy ennek mi a tanulsága? A bizottság tesz-e majd valamit annak érdekében, hogy hozzáállásunkat az atomenergiához megváltoztassuk? Nem csak a jelenlegi infrastruktúráról beszélek, az Európában működő atomerőműkről, hanem a stratégiáról általában. Ugye csomó tervezett erőmű van a Balkánon is például, ahol igenis van szeizmikus veszély. Hallottuk az értelmezést, ma a hivatalos értelmezést, Juncker úr értelmezését az Európaktumról. Most nagyon súlyos a helyzet, és egyre romlik hogyan fogja majd ez a politika segíteni a növekedést, és hogyan fog megküzdeni majd az Európa szerte kiterjedő, most már 25 millió embert érintő munkanélküliséggel. Jacek Szerjusz Volszki. következik. Köszönöm, elnök úr. Három rövid kérdésem lenne. Először pan... The cost of non-action and how degraded will be the... Eredeti először Farompoly úrhoz fordulok, hogyan lehet azt elkerülni, hogy Libiában ugyanazt a hibát elkövessük, mint korábban jó néhány esetben. A repülési tilalom roppant fontos, hiszen így megelőzhetjük azt, hogy a katonagépeket bevessék. Fanompuy úrhoz fordulok. Az eurózónán kívüli országoknak most kell nyilatkoznunk, hogy a paktumban részt vesznek-e vagy sem. Barroso úrhoz fordulok. The eastern neighborhood and tectonic change in the south. Óriási változások tükrében az Európai Bizottság kívánja a szomszédságpolitikai eszköz költségvetését növelni. Köszönjük! Pierre Antonio Panzeri kap egy percre szót. Grazie. Dico al Presidente... Köszönöm. A tanács és a bizottság elnökéhez fordulok. Mindkettőjüknek igen komoly politikai tapasztalata van, ezért nyilván ők is tudják, értik, hogy a politikában változnak az idők, most, a Libia esetében ezt figyelmen kívül hagynák azt mondják, hogy Kadafinak mennie kell, távoznia kell, de olyanok vagyunk, mint a kutya, aki a holdat ugatja. Kevés ez, ha felszólítjuk erre Kadafit, így a nemzetközi hitelességünket ássuk alá, és ráadásul azt kommunikáljuk, hogyha az elnyomás e, működik, illetve megengedett, akkor ezt a példát fogják követni mások is a régióban nem érti Észak-Afrika, hogy mit teszünk, illetve mit nem teszünk, illetve a saját közvéleményünk sem érti a fellépésünket, fellépésünk hiányát. Bározó úr a dél-mediterráneumról beszélt arról, hogy itt befolyásunkat veszítjük. Komoly probléma ez, nem szabad másokra hárítani a felelősségünket, nekünk kell ezeket vállalni. Mit kíván holnap tenni Európa? Európa. Köszönjük. Watson, Graham Watson kért még szót? Chairman. Köszönöm, elnök úr. Van Rompuy úr, a tanács éves jelentése, 2010-es éves jelentésben azt írta a bevezetőben, hogy nehéz időkben a láthatatlan és gyakran alábecsült erők, amelyek az uniót összetartják, eh, ezek felszínre kerülnek. Mennyire került jöttek ezek felszínre a múlt heti ülésen? És ha nem igazán, akkor hogyan kívánja ezt elérni? Yes, Mr. President Barroso. Barroso úr kap először szót válaszadásra. Uh, I will... Köszönöm szépen. Válaszolni fogok azokra a kérdéseket, amelyeket közvetlenül hozzám intéztek, illetve amelyek a bizottság munkájára vonatkoztak. Először, ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti. A parlamenti állásfoglalás előtt én megvédtem globálisan a pénzügyi tranzakciós adót a G20-akban, amikor az Európai Uniót képviseltem, Rompoy elnök úrral együtt megpróbáltuk együtt a többieket magunk mellé állítani, és rábírni arra, hogy támogassák azt a pénzügyi eh, tranzakciós adót, amit a G20-ak elfogadhattak volna. Említettem már, hogy nem volt túl pozitív ennek a fogadtatása. A nagy fejlődő gazdaságok erőteljesen ellenzik mindezt, és néhány szoros partnerünk is ellene van. A pénzügyi tranzakciós adónak globális szinten. Ettől függetlenül mi erre már az Európai Parlamentnek is javaslatot tettünk, és ezt az Európai eh, Parlament nagy többsége is támogatott. Ami a bizottság álláspontját illeti, a következőket szeretném ezzel kapcsolatban mondani. Készítettünk egy tanulmányt a különböző opciók hatásairól a banki ágazatra. Úgy érezzük, hogy a bank és pénzügyi ágazat jobban hozzá kell, hogy járuljon a válságra adott válaszokhoz ki kell, hogy vegye ebből a részét. A pénzügyi tranzakciós adó, a pénzügyi tevékenységi adó és más eszközök erre tettek volna kísérletek. Én támogatom a pénzügyi tranzakciós adót, de az ügyek egy része nagyon bonyolult, és a nyárra várjuk ebben az évben ennek az elemzésnek az eredményeit, és természetesen ezek alapján, az értékesek alapján javaslatokat fogunk készíteni. Nem szabad egy dologról megfeledkezni, az adóztatás kérdését e, egyhangulag kell eldönteni az Európai Unióban, és Brian Crowley megjegyzésére térnék vissza. Ezeket a döntéseket egyhangulag kell meghozni, a bizottságnak a feladata az, hogy javaslatokat készítsen ebben a témában, Ma a közös társasági adó alapról fogadtunk el egy javaslatot, de ez nem jelenti azt, hogy a tagországoknak kötelességük ezeket elfogadni, hiszen egyhangú döntésekre van szükség, de azt gondolom, hogy a közös konszolidált társasági adóalap nagyon fontos előrelépés a belső e, piac e, megvalósításában. A cégek e, nagyon sok költséget kell, hogy vállaljanak a társasági adóknál, amikor egyik országból a másik országba mennek. Másik téma a társasági adó mértéke. Mi ezt nem szeretnénk harmonizálni, és én ezt mindig elmondtam Írországban, nem szeretnénk magát a társasági adót harmonizálni, de a belső piac szempontjából a konszolidált közös társasági adó alapnak van értelme, és éppen ezért készítettük el ezt a javaslatot, most pedig a tagországok feladata, hogy ezt elfogadják vagy nem. Szárius Volki, Volszki képviselő megjegyzésre visszatérve az európai szomszédsági politikai eszköz. Ebben a pillanatban nem láthatjuk még azt, hogy a pénzügyi eh, perspektíva eh, számára milyen javaslataink lesznek, hiszen június 29-ig kell ezt eh, megtennünk. A bizottság célja, hogy elkötelezze magát a szomszédsági politika mellett, mind Európa keleti részén, mind pedig a mediterrán tengeri térségben. A mediterrán tengeri, földközi tenger térségében a helyzet sürgősebb, sürgetőbb most, de a keleti partnerségi sós találkozó, amelyre majd a, a lengyel soros elnökség alatt kerül sor, nagyon fontos értékű és még akkor is, hogy ez nem szorosan feladatom, szeretnék egy megjegyzést tenni azokra a reagálásokra, amelyek Líbiára vonatkoztak. Az Európai Bizottság a szerződések 17. cikke értelmében felelősséggel rendelkezik az Európai Unió külső képviseletében minden ügyben, kivéve a közös kül- és biztonságpolitikán. Nem szeretem azt, amikor mások az én feladataimat akarják ellátni. Én se szeretek mások ügyeibe beavatkozni, de egy dolgot engedjenek meg, hogy elmondjak. A kritikák egy része nem fair, úgy érzem, az Európai Unióval kapcsolatban. Ezt a kormányoknak kell eljutatni az Európai Unió bizonyos kormányai felé. Nekik kell ezt címezni. Amikor azt mondják, hogy az erős európaiak arra használják ezt, hogy az európai intézményeket eh, támadják, akkor ezzel nem tesznek jó szolgálatot. Eh, az erőtlenség, a tétlenség nem az Európai Unió tétlenségét jelenti, hanem bizonyos kormányok erőtlenségét. Nem kérhetjük meg a főképviselőt például arra, hogy közös álláspontokat dolgozzon ki, amikor egyértelmű az, hogy a tagországok között ezek a közös elképzelések nem mutatkoznak meg. Ezt pedig hangsúlyozni szeretném, hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor ezzel csak gyengítjük az Európai Uniót, és az Európai Unió nagyon sok felelősséget vállalhat, de olyan esetek van, amikor egyhangú döntésekre van szükség, például a védelem területén, akkor nem lehet a tagországok nevében felszólalni, olyan esetekben, amikor ők nem ruházzák fel az európai Intézményét azzal, hogy képviseljék őket. Köszönöm szépen, Van Rompoly elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, Líbiáról szólnék először. Kedves kollégák, nem arról van szó, hogy bennem ne lenne érzelem, amikor nem kiabálva beszélek a témáról. Engem is dühít az, ami ott történik, és a mi felelősségünk kapcsán is dühös vagyok. De úgy gondolom, hogy itt az EU-t felelőssé tenni igazságtalan. Az EU nem léphet egyedül, önállóan. jogalapot kell teremteni a fellépéshez, és a régió támogatását is meg kell nyerni. Ha az arab világ támogatása nincs meg, akkor nagy baj csinálnánk, hogyha mégis lépnénk. A múltban ö, sokszor történt ilyen téves lépés, és dolgozunk hogy meglegyen ez a támogatás, és meglegyen a jogalap hogy az Európai Unió felléphessen. És a nemzetközi támogatás megszerzésén is dolgozunk. Tehát nem arról van szó, hogy ne akarnánk, nem akarok és nem adhatok több részletet erről, de annyi legyen elég, hogy nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy ez megteremtője. Nem akarom kommentálni annak a képviselőnek a megjegyzését, aki egy fényképen mutogat itt engem. Ez egy politikai cirkusz. Hál' Istennek az én politikai karrierem nem ilyen politikai cirkuszok sorozatából épül föl, és ezért ez engem nem is befolyásol, hogy ő itt mond. Mit mond? Az Euró paktumot 17 eurozóna tagország írta alá, és ezen belül számos koalíció működik majd. Nagy egység volt abban, hogy erre szükség van, és az eurozóna csúcs találkozó is azért volt olyan rövid, mert konszenzusos volt ez most a döntés. És ezt alá szeretném húzni. Mert ha megnézzük, hogy hol kezdtük még akár csak néhány héttel ezelőtt a folyamatot, és most hova jutottunk, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagy siker, jól dolgoztunk. És ha önök ezt nem mondják ki, akkor én most elmondom, hogy ehhez a bizottság és a tanács és az én és Barozó úr együttműködésünk volt szükséges. Nem egyszerűen, sőt nem megszorító intézkedésekről van szó, hanem a gazdasági kormányzás megteremtéséről éppen a növekedés érdekében, hogy ez a növekedés hosszú távú legyen és munkahelyeket teremtsen. Kollégák, versenyképesség és rendes, egészséges államkasszák nélkül lehetetlen a növekedés, lehetetlen a munkahelyteremtés is. Tehát szeretnénk a megteremteni a jövő alapjait. Igenis tanultunk a múlt hibáiból, pont ezért tesszük ezt. Tagállami és Európai Uniós szinten egyaránt. Szomorú feladatunk most az, hogy a múlt hibáit először ugye fel kell dolgozni. Nem vagyok abban biztos, hogy az önök háza is tudatában van a e hibák méretének, teljességének. Mindig dönt mindig lehet, minden tagállam eldöntheti, hogy részt vesz ebben a szoros együttműködésben, vagy sem. A jövő eurozónája azonban konszenzusra egységesen alapul, egységesen fog működni, akárhány tagja lesz, 17 plusz tag esetén is, akkor egységes és akkor működik az eurozóna, hogyha képesek ezek a tagállamok egyszerre megmozdulni. és az eurozóna tagjainak nagyobb a felelőssége, mint a kívül levő tagoknak. Éppen ennek az elismerése ez a paktum, ugyanakkor ez egy nyitott dolog, ahogy ez már elhangzott, és az új eurótagállamok, sőt a nem eurótagállamok is részt vehetnek ebben az együttműködésben. Tehát a gazdasági kormányzás megerősítésében. Tehát mindenki felé szól a meghívás, akár a következő csúcs találkozón és már letehetik a tagállamok a voksukat, és beléphetnek ebbe az újabb tagállamok is, mert nyitott a rendszer. Meggyőződésem, hogy ez még nem az utolsó fejezet lesz az államadóságok ledolgozásának folyamatában, de ez egy fontos lépés volt, egy fontos fejezet. Az önök együttműködésével sikerülni fog a teljes folyamat végigvitele ha a hat bizottsági javaslatot valamennyi tagállam az önök támogatásával megvalósítja. Köszönjük szépen, köszönöm a frakcióelnököknek, a megjelent kollégáknak, hogy megjelentek, ezzel berekeztem mai ülést.